So, vielen Dank. Köszönöm. Kedves hölgyek és urak, Nagyon hálás lennék, hogyha a sajtó képviselői talán már eleget fotóztak, Jó lenne, hogyha a képviselők is láthatnák a miniszterelnököt, amikor felszólal. Köszönöm. Nos, tehát a tegnapi ülés jegyzőkönyve rendelkezésre áll, vannak-e hozzászólások? Amennyiben nincsenek, akkor elfogadottnak tekintjük. Hölgyeim és uraim, Aljes Bialickit, aki a galérián ül, szeretném szívesen üdvözölni.